léptek a további lépések elébe e fontos területen. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Kedves kollégák, lezárom a vitát, és mint az előző jelentések esetén, holnap lesz a szavazás 12 órakor. Következő napi rendi pontunk Westphal asszony jelentése demográfiai változások és következményeik a kohéziós politikára nézve. Átadom a szót Westphal asszonynak. Danke, Herr Präsident, liebe... Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! A demográfiai változás időszakunk meg a trendjei közé tartozik. Németországban például minden második leánygyermek, aki most születik, megélheti a századik életévét. A 13 éves lányom nagyon örül ennek, de a politikának reagálnia is kell erre a körülményre le kell vonni a következtetéseket, és politikai keretfeltételeket kell meghatároznia. Jelentésem, amelyről holnap szavazunk, ezen következmények és keretfeltételek közül egyesekkel foglalkozik. Itt nem arról van szó, hogy szociális témákkal foglalkoznak, mint például a nyugdíjak, hiszen az, a regi szakbizottság ezért a témáért nem felelős. Itt arról a kérdésről van szó, hogy az európai kohéziós politika mit tehet, és a kohéziós politikát a jövőben hogyan tudjuk alakítani, hogy foglalkozzunk az ottani fontos kérdésekkel. Konkrétan négy területet neveznék meg, amelyet említünk a jelentésben elsőként. Szükséges az, hogy az európai kohéziós politika a korábbitól erősebben ö, foglalkozott a demográfiai változással. Az EU 2020-as stratégiában, valamint a jogalkotási javaslatokban a demográfiai változás mégiscsak valamennyire fontos szerepet játszik. Most a végrehajtásnál is figyelni kell arra, hogy a téma továbbra is rendben maradjon. Másodszorban az infrastruktúra területe a szenyorok igényének megfelelő infrastruktúrára van szükség, hogy a szociális kirekesztést elkerüljük. Ehhez tartozik például a hozzáférhetőség az középületek esetében, és mellékesen itt még más lakossági csoportokra is figyelhetünk, mint például a fogyatékkal élők, vagy a kisgyermekes családok, ők is profitálhatnak ezekből az intézkedésekből. Aztán azon a vidékek, ahol az elvándorlás jelentős, ezeket be kell tennünk, főként a fiatal családok számára. A harmadik terület az idősek, a gyermekek és a családok. Európa, azon rég, Európa régióiban egyre több idős személy él, erre a regionális politikának is reagálnia kell. Ehhez tartozik számomra például az úgynevezett generációs házak támogatása, de az ERFA és az ESZA támogatások is a szociális egészségügyi és gondozási rendszerben. És hogyha az elvándorlás megakadályozásáról van szó, akkor számomra egy egész napos minőségi gyermek gondozási rendszer szintén nagyon fontos. Kár, hogy a szakbizottság többsége ezen követelmény ellen szavazott, hogy a gyermekgondozás legyen ingyenes. Én sokkal több bátorságot tartottam volna a területen kívántosnak, és negyedsorban ott van a foglalkoztatás területe. A női és fiatalkori munkanélküliség leküzdése prioritás kell, hogy legyen, hiszen itt van a fiatal nők egy nemzedéke, amely a legjobban képzett nemzedék egész Európában. Hogyha ezeknek a nőknek nincs esélyük arra, hogy munkába álljanak, akkor mi magunk hozzuk létre a hiányt. Az is fontos, hogy az idősebb emberek tapasztalatát és tudását sokkal erősebben kiaknázzuk, mint eddig. A regiókban erre is struktúrákat kell teremteni. Tisztelt kollégák, azt hiszem, hogy valamennyien egyetértünk abban, hogy a demográfiai változást aktívan kell alakítanunk, és nem pedig igazgatnunk, adminisztrálnunk, az európai regionális politikához nagy hozzájárulást tehet. Minden kollégának köszönetet mondok a szakbizottságban, akik együtt dolgoztak velem ezen a jelentésen. Hosszú út volt ez, és egyes dolgok továbbra is úgy maradtak, mint régen voltak, de mégis azt hiszem jó munka volt ez, jó jelentést készítettünk, és remélem, hogy holnap többséggel a plenárison elfogadjuk majd azt. Köszönöm szépen. Westfál asszony. Köszönöm. Kezdi következik Zaborszka asszony. Ďakujem pekne, pán predseda. Demografická zmena má dve... Köszönöm szépen. A demográfiai változásoknak két okuk van. Egyrészt az emberek magasabb életkort érnek meg, és egyre kevesebb gyermek születik. Ez a jelentés éppen ezeket a kérdéseket vizsgálja, de korlátozott módon vizsgálja annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne szorgalmazni vagy elősegíteni a több gyermek születését. Olyan intézkedések vannak, amelyek sok esetben felbomlasztják a családot, bizonyos tekintetben kvótákat alkalmaznak, és a nők jogai is megjelennek ezen a területen a nőknek a szerepét is jobban kell, illetve a gyermeknevelést is kellene értékelni, sőt megfizetni, amit a családoknak nyújtanak. Úgy gondoljuk, hogy ennek a megközelítésnek kellene tükröződnie, ahelyett, hogy a nőknek nem fizetett munkát végeznek, és ez meg kellene, hogy jelenjen a társadalombiztosításban is. Nagyon nagy mértékben ez egy social engineering feladatot lát fel. Vandergass asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! A demokratikus változások az Európai Unióban ez egyértelmű, és ezek prioritást jelentenek a jövőre nézve elregedő lakás, lakosság, bevándorlás és a városi területeken koncentrálódik az idős lakosság. Ez különböző kihívásokat jelent, és egyben lehetőségeket is. Biztosnak kell lennünk abban, hogy képesek vagyunk ezeket kezelni, illetve megragadni a lehetőségeket. A tagállamok felhasználhatják a strukturális alapokat a demográfiai változások kezelésére. Biztosítanunk kell, hogy a demokratikus változás, demográfiai demográfiai változásokat kezelni tudjuk saját államainkban. Ez az információ ezt követően felhasználható a strukturális alapok megfelelő szétosztására, hogy oda kerüljenek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. Fontos a szociális integrálásnak a biztosítása Írországban és másod is, ez prioritást kell, hogy élvezzen. Köszönöm, elnök úr. Én köszönöm, Genekász asszony, és akkor most Button úrnak adom meg a szót. The President. Tisztelt elnök úr, a demokráfia az egy nagyon lenyűgöző témakör, fontos történelmi hagyományok vannak, és gyakran olyan történetek is vannak, amiket nem mondanak el. Nagyon nagy demográfiai robbanás van a közelmúltban, erről már szólt. Akkor Tony Blair 97-ben miniszterelnök lett, akkor 57 millió volt a lakosságunk, most pedig már 2,4 milliót tesz ki. A jelenlegi tendenciával 17 millióval fog, 70 millióra fog emelkedni 2013-ra. A demográfusok számítanak, de azt számolják, hogy ez egyszerűen tarthatatlan a migráció nagyon erős, és a születések elsősorban közöttük van. Ezért a moderált és fenntartható bevándorlást kell biztosítani. Egy millió emberrel bővül a lakosság minden négy-öt évben. India, Japán, Kína a leggyorsabban szaporodó országok. Az Európai Uniónak nagyon fontos, hogy saját határait kézben tartsa és szabályozza a bevándorlást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 Köszönöm szépen. A demográfiai változások, amelyeket látunk, azok úgy tűnik, hogy megerősödnek az elkövetkezendő évtizedekben. A várható életkor emelkedik, de nem csak erről van szó, csökkennek a születési ráta. Felül kell vizsgálni a politikákat többek között a nyugdíjrendszereket, az egészségügyi rendszereket, a családtámogatást, Megvilep, hogy a hatóságok nem támogatják mindenek előtt a teljes családokat, ahol apa, anya is jelen van, mert nagyon sok sokkal több gyerek születik, mint a csonka családokban. Európának egyes térségeiben is vannak különbségek. Ezért fontos, hogy ezeket a demográfiai változásokat megvitassuk, illetve megnézzük, hogy helyi, regionális szinten ez hogy alakul. A kohéziós politikának a felhasználását is ezen mutatókhoz kellene igazítani. Köszönöm, most pedig Morganai asszony következik. Köszönöm. Köszönöm a az előadónak a jó jelentést és a konstruktív munkát. Én árnyék jelentéstevő voltam, és a lakosság előregedésével kapcsolatosan szeretném megmondani, a bizottság figyelembe vette, hogy itt milyen változások vannak, ez milyen fenyegetettséget jelent. A 2013-ig tartó programozási időszakra 8,5% kót szántak a tagállamok, és ez az első eszköz a demográfiai változásokkal kapcsolatosan. A helyi közösségeket kell támogatnunk azért, hogy a kohéziós politika keretében a helyi közösségeket támogassák. Ez átfogó téma, kiegyensúlyozottabb kell, hogy legyen. Itt a családi ügyekre is gondolni kell preventív intézkedésekről volt szó, ezeket hatékonyan kell megvalósítani. A nyugdíjrendszerek valaha kreatívak voltak, de most más a helyzet a demográfiai változások miatt. Köszönöm. Szeretném elmondani, hogy az EU-nak, mondja a Neve Dalov asszony, reagálnia kell az EU jövőjével kapcsolatos kérdésekre. Ezért Westphal úr jelentését, saját kezdeményezésű jelentését üdvözlöm. A lakosság száma csökken, igen, demográfiai változások vannak, és nagyon keveset tesznek azért, hogy a helyzet megváltozon. Ezért a tagállamok kell, hogy lépjenek, koordinációra is szükség van. A regionális politika kulcsfontosságú eszköz, a demográfiai változások kezelését illetően, a strukturális politikát is itt fel kell használni, és támogatni kell az időskorú lakosságot, valamint minden generációra gondolni kell, a gyermekeket, a fiatalokat támogatni kell, és az aktív korúakat, valamint az időseket, mint mondtam, oda kell figyelni a leg sérülékenyebb csoportokra, gyermekek, a munkanélküliek, a nők, az idősek, a migránsok, a szegények. Ez az EU minden politikájában meg kell, hogy jelenjen. Szikerszki úr a következő hozzászóló. Zmian demograficznych a problém wielu A demográfiai változás nagyon sok ország és régió problémája alacsony a születési ráta Európában. Ugyanakkor jelentős bevándorlás van, illetve fiatalok a ö, vidékről a nagy metropoliszokba vándorolnak. A strukturális politika tehát nagy kihívásokkal ö, néz szembe a demográfiai változás kapcsán. A jelentés hat prioritást sorol fel, ebből én hármat emelnék ki. A strukturális alapokat először is jobban hozzá kell igazítani azokhoz a kihívásokhoz, amelyek együtt járnak a demográfiai változásokkal. A strukturális alapok szétosztásának tehát figyelembe kell venni a demográfiai változás szempontjait is. Ezen túlmenően a jelentéstevő azt mondja, hogy ez kihívást jelent a városok és a vidéki régiók számára egyaránt. Természetesen gondoskodnunk kell arról, hogy ne kerüljön sor a lakosság tömeges elvándorlására a vidékről, a városoknak pedig vonzók kell, kell válniuk a gyermekbarát, családbarát struktúrákra, infrastruktúrákra, jobb helyi érdekű közlekedésre van szükség, és egy nagyon fontos tényező a munka, a foglalkoztatott nők részarányának emelése. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, és köszönjük szépen a jelentés készítőinek is, Veszfált asszonynak. Ez a jelentés egy hossz, nagyon értékes hozzájárulás a bizottság munkájához. Ez nagyon jól mutatja, hogy különböző tendenciák vannak Európában, és egyes régiókban is különböző a helyzet. Ezért az e, mindenkire azonos megoldás nem fog működni. A kohéziós politika már így is támogatja az aktív munkaerőpolitikán, beruházás vállalkozói politikákon keresztül, lakáspolitika, óvoda és egyéb politikán a szociális gazdasági integrációját segítik a bevándorlóknak. A regionális válaszoknak a mindenképpen integrált megközelítésen keresztül kell megvalósulnia. 2014-2020-as időszakra október 6-án elfogadta a bizottság a programját, és ez különböző beruházási lehetőségeket ad a demográfiai változások kezeléséhez. Közös rendelkezések vannak a három alapnak, amelyek szerepelnek a csomagban. Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap. A rendelkezések a helyi megközelítéshez és a nagyobb területi fejlődéshez lehetővé fogja tenni számunkra a nagyobb rugalmasságot és a további lehetőségeket, hogy foglalkozzunk helyi és regionális szinten a demográfiai változásokkal. Az egészséges és aktív öregedés az elengedhetetlen az európai társadalom számára, hogy az Európai Uniónak pedig csökkentenie kell az egészségügyi különbségeket, és hozzá kell járulnia az egészségügyi szolgáltatások eléri, jobb elérhetőségéhez. A keret lehetőség az Európai illetve a mezőgazdasági halászati alap is segíti a vidéki területeket, és az Európai 2020-as stratégiába is illeszkedik ebbe, és a különböző alapokkal kívánjuk ezeket támogatni. Ez mutatja a multidimensionális megközelítést, és nagyon jól meg kell vizsgálnunk, hogy a különböző alapok hogyan tudnak jobban együttműködni ezeken a területeken. Köszönöm biztos úrnak. Ez volt a vége Westfál asszonynak jelentésének. Holnap 12-től szavazunk, és a mai utolsó témánk következik. Simon úrnak a jelentése az állami támogatási szabály